Do you know which seat we are? Uh, I think this one. yeah, Right, good, good morning. Um, Jó reggelt! Volt egy kis mikrofonzavar, de most minden rendeződött. Van egy elfogadandó napi rendünk. Gondolom mindenki helyén valónak találja napi rendet, akkor elfogadtuk. Köszönöm. Első napi rendi pont az én jelentésem. A nem pénzügyi és sokféleségről szóló információk közzeadása bizonyos nagyvállalatok részéről címet viseli. Magamnak adom meg a szót, hogy kifejtsem, miben áll is jelentésem lényege. Arra emlékeztetném képviselőtársaimat, hogy a koordinátorok kértek fel erre a feladatra, mert sokkal dolgoztam országjelentéseken, és azt is arra is kértek, hogy ezek a lehető legkeményebben fogalmazzak jelentésemben, úgyhogy ez konszenzus alapján áll. Mindannyian segítenek, remélem, hogy ebben a módosítók révén is, hogyha még hiányosságok volnának az anyagomban, akkor azt kipótoljuk. A bizottság elég különös időben állt elő ezzel a jelentéssel. Tudnék, pont amikor kiadták, kiadták a 2013-as számviteli irányelvet adták, amely a 98-as és 83-as számviteli irányelveket látotta föl, erre alapozottak az új irányelvek, ezt módosították. Ugye olyasmire vonatkozna ez most az anyag, ami már nem létezik, már mint irányelv, ezért bizonyos technikai módosításokkal éltünk, hogy ne reflektáljunk már nem létező irányelvekre a 2013-as a 2013-as számítérenyben már nem létező dolgokra ne reagáljunk. Ez most zárult le, ez a munka. A, amikor megkötöttük a megállapodást, nem akartuk újra gombolni a mellényt, ez észszerűnek látszott, A bizottság alapgondolat az volt, hogy konkrétabb információt szerezzenek be Európai Uniós vállalatoktól, környezetvédelmi, szociális, munkavállalói szakpolitikák, kérdések, emberi jog, korrupció ellenes harc és egyéb kérdések vonatkozó információ, hát olyan szakpolitikák jelenlétére, ről szól információ, amelyek ha nincsenek jelen, akkor a vállalat meg kell magyarázza, miért nem működtet ilyen szakpolitikákat. Három fő pontja van jelentésemnek. Van egy országjelentési rész, adó tervezési rész, illetve egy rendelkezés a pénzügyi vállalatokra vonatkozó prudencia tekintetében. A due diligence rész. Az ország jelentéseket illetően, mióta az irányelv befejeződött, és a májusi tanács elfogadta azt a rendelkezési az ország jelentéseket kiterjeszti, a, és a biztosnak is jelenteni kell e felé. Nem tudom, a tanács pontosan tudtam, mit ír alá, de aláírták. Úgyhogy ez szerint kell majd dolgozzanak. Szóval lemásoltam azt a gondolatot, hogy a CRD 4-est tegyük bele. Mert gyakran kapunk olyan javaslatokat, hogy az országjelentések bizonyos módon káros hatással lehetnek. Ugye betettünk egy rendelkezést, hogyha úgy gondolják káros, lehet módosítani, és akkor már nem publikus, hanem csak az adóhatóságokat illeti. Arra kérem majd a titkárságot, hogy végezzen vizsgálatot a jogi alap tekintetében. A lehet, hogy más a 114-es cikk hatája alapján lehet, hogy másképpen majd kell majd jelenteni. Annak érdekében, tehát hogy a 114-es cikk érvényesüljön, úgy kell eljárjunk. Várok egyéb arra vonatkozó javaslatokat is, ha van ilyen, ezeket szívesen értékelem, meggondolom, felveszem az anyagba. A tízes fejezetét módosítottam a 2013-as számviteli irányelvnek, ahol először is definiálom tudnilik az országjelentési rész, mert abban nincs erről definíció. Aztán a vállalati irányítási statementek lehetnek alternatívák a jelentésben. Ez egy alternatív módszertan lehet. Az információt auditálni is kell szerintem. Persze azt mondják sokan, Hogyha betesszük az éves jelentésbe ezeket, akkor azt túlterheljük ezzel az információval. Ám ott a helye, ott kell auditálni. De nyitva állok ellenvélemények előtt. Ám úgy gondolom, valamiféle garancia kell arra néz, arra, hogy mindez a, a pénzügyi jelentésekkel konzisztens legyen. Aztán egy sajátságos felelősségi jelentés is tartalmaz az anyag, ez horizontális kérdés, amely a pénzügyi intézetekre vonatkozik. Én azt akarom elmondani, hogy mivel a pénzügyi rendszer dominálja az egész gazdaságot, kicsit hasonlít a helyzete ennek az ágazatnak egy monopóliumhoz, vagy domináns vállalathoz, ahol a normál gyakorlaton túli körültekintésre és információkra is szükség lehet így módon jártam el a pénzügyi ágazattal kapcsolatban is jelentésben. Remélem, hogy a különleges felelősségi jelentések tartalmaznak majd részeket a személyzet képzéséről és a szabályozási arbitrás döntésekről, hogy a jó működés biztosítsák. Aztán további információt kell adni az EU vállalatok konkrét adótervezési rendszereiről, hogy az agresszív adócsökkentési módszertanok ellen fellépünk, amelyet nagy vállalatok alkalmaznak, transferárazás, adótanácsadás, amelyet kapnak külső konzulensektől. Ez kapcsolódik ahhoz a munkához, ami az OECD, a G20-ak, a G8-ak és a bizottság folytat a területen. Igyekezvén az adóparadicsomok ellen fellépni, és az agresszív adóelkerülő gyakorlatai ellen fellépve. Hasznos lehet az is, ha a tagállamok végig meggondolják azt is, hogy általános adóelkerülési szabályokat vezetnek be. Adóelkerülési ellenes szabályokat. Ezt több országban bevezették már az EU-n kívül, Amerikában, Dél-Afrikában, Kanadában, Ausztráliában, Hongkongban például, és bevezetésre kerül az Egyesült Királyságban is ilyen szabályrendszer, ezt is lehet mérlegelni. Más változások a hatályt illetően. Az irányelv követelményeit, illetve hatája tekintetében jelenleg úgy fogalmaz az irányelv, hogy bármely vállalat, amely öt, át, átlagban 500 vagy több alkalmazottat foglalkoztat, 20 milliós mérleggel bír, vagy 40 milliós nettó forgalommal bír. Ezek esnek a hatály alá. Szerintem ez a kettő tős küszöb nem szükséges. Bármely EU cég, amely eléri a mérleg vagy főszeg vagy a forgalom összegében a küszöböt, akkor a hatály alá esik, függetlenül attól, hogy hány embert alkalmaz. Tehát a mérleg főszeg alapján tudnék jelentős hatással lehetnek az adott ország gazdaságára, függetlenül attól, hogy hány ember dolgoztatnak a due diligence rendelkezések alapján azt szeretném a bizottság bizonyszakpolitikákat fizetne be a vállalatoknál, amelyek rugalmas magyarázat követelmény módszertant alkalmaznak. A vállalat kell bemutassa, hogyan alakította ki azokat a politikákat, amelyeket működtet a megkövetelt területeken. Ha megnézzük a bangladesi gyárösszeomlást, meg a hús, lóhús botrányt, lehet, hogy a beszállítói láncban a problémákat lehetett volna kezelni ideje korán, hogyha a due diligence szabályok érvényesülnek. Ugye a nagy EU vállalatok érdek, érdekében áll, hogy a beszállítói láncot megvizsgálják a bizottság által megjelölt területeken. A nemzeti és európai kereteket és irányelveket javasolunk, amelyek révén EU nagyvállalatok ezeket használhatják nem pénzügyi jelentésük összeállításában. Nem akarjuk meghatározni a vállalat által választott jelentési keretet, ám fontos, hogy a vállalatok ha, bírjanak ilyen jelentési kerettel, hogy a stakeholderek is lássák, hogy az iránymutatások hogyan valósulnak meg. Föl a elnézést a technikai módosítókért, lehet, hogy egy hatalmas kompromisszumba ötvözzük majd őket, és akkor nem kell végigszavazgatni őket, hanem elfogadhatjuk egyfajta technikai módosításként egyben. És persze, ha a bizottság úgy gondolja, hogy nem jó úton haladunk, akkor élezhetik, és ö, módosíthatjuk a dolgot, de konzultáltunk már velük, hogy helyére tegyük ezeket a kérdéseket. Ez van az összefoglaló jelentésemnek, most megadom a szót az árnyékelődóknak. Először Jean-Paul parancsolj. Na ez működik, jó rendben. Köszönöm elnök asszony. Megpróbálom rövidre fogni, mert szorít minket az idő. és ezért minden hozzászólnak érdemes rövidre fogni. Nos, a jelentésének a fő vonalaival egyetértek, elemetésem igazából nincsen, az aggodalmam, az a koherencia. Méghozzá azzal kapcsolatban, amit a nagyjátokról mondunk, fontos, hogy rendet rakjunk, hogy szabályozzunk, de nem szabad, hogy ez a versenyképességet, a hatékonyságot károsan érítse éppen ezért eh, visszafogottan, mérsékelten, arányosan kell mindezt tenni, hogy valóban hasznos legyen. A valóságot nehéz eh, ilyen szempontból befolyásolni, így ezt mit sem eh, ér. A pénzügyi felügyelet terület én is megtettük ezt, anélkül próbáltunk szabályozni, hogy megfelelő pénzügyi eh, emberi erőforrásokat rendeltünk volna az óriási feladathoz. Éppen ezért el kell kerülnünk azt, hogy eh, az administratív terhet, eh, a bürokráciát túlzottan növeljük. Éppen ezért a hatály kérdésében is visszafogottnak kell lennünk, ami pedig a pénzügyi kérdéseket illeti. Foglalkoztat engem egy kérdés, hogyha adó elkerülésről beszélünk, akkor Ez tagállami kérdés, hiszen a tagállami adókat kerül kerülik próbálják elkerülni. Éppen ezért hogyha adóügyekben akarunk rendet rakni, akkor az adópolitikát kell megfelelően alakítani, és a tagállami szerveket kell arra szorítani, hogy egyszerűbb legyen ennek az adójogszabályok, könnyebben alkalmazhatóak és könnyebben betarthatóak, tehát könnyebb legyen érvényt szerezni nekik. Ettől eltekintve egyetértek alapvetően az ön javaslataival. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most szocialisták nővel Málin Mici. I don't know whether technical people can help us out, but we're... Nem tudom, hogy a szakmai technik... A, a technikusok tudnák segíteni nekünk, mert nem tudom, működnek a mikrofonok, talán megoldást kereshetnénk erre a bajra. No, but for the translation. You should not go, right? Well, no, we won't. The no, no, I will. Uh, yeah, there is work. Uh, this one works. Uh, this one works. Yeah. This one is there. Uh, musical chairs this morning. Yeah, okay. Now we know why we have a big right round room. It's just so that we can go round. Tudjuk, hogy miért ebben a szép nagy teremben vagyunk, ebben a kör alakú teremben, hogy találhassunk könnyebben egy működőképes mikrofont. Köszönöm szépen! Én is olvastam ezt a jelentést, kiváló munka. Azt hiszem, sok dologban együtt ért, egyet tudunk érteni, tényekben is, illetve alapelvekben is, de van néhány kérdés, amivel kapcsolatban észrevételem lenne. Csak röviden nézzük az országonkénti jelentést. Nagyon fontos elvről van szó, ezzel egyet tudunk érteni, de azt javasolnánk, hogy a 42-es cikk maradjon meg jelenlegi formájában bár, a, bár elegyetértünk a különböző javaslatokat, de szeretnénk, hogyha ezek máshol lennének megemlítve. Nem működik a mikrofon. Nem működik a mikrofon. Sorry, sorry, okay. Okay, um, it, that's what Jó, úgy tűnik, hogy már ismételten van adás. Tehát egyetértünk abban a jelentéstevővel, hogy az ellátási lánc nagyon fontos, illetve a beszállítói lánc nagyon fontos, csupán azért, illetve azért is, mert tudjuk, hogy ha nem működik, akkor ez milyen eseményekhez vezethet Bangladesben. Mindezeknek a dolgoknak átláthatónak kell lenni. Egyetértünk azzal, hogy ha az, hogyha valaki nem felel meg a szabályoknak, akkor bizony ezt meg kell magyarázni, ezt indokolni kell, ezért is kell átláthatónak lenni a vállalatoknak. A jelentés hangsúlyozza az agresszív adótervezés kérdezését, jó lenne, hogyha itt nem esnénk túlzásokba, tehát azokat a cégeket, amelyek megfelelnek a szabályoknak, amelyek legális profitot termelnek, nem szabad hátrányos helyzetbe hozni, tehát ezeket a cégeket nem szabad eh, elfolytani, vagy az életüket megnehezíteni, nem szabad tehát mindenkit egyformán kezelni. Tehát az agresszivitásunkra vonatkozóan is vannak kételjeink, illetve fenntartásaink. Tehát mindenkinek az érdekét figyelembe kell venni. 28-as módosító. A jelentés kísérletet tesz arra, hogy a kis cégek viselkedését leírja, a munkavállalók számát számának csökkentésére történik itt kísérlet, és azt is értjük, hogy a forgalom a forgalmat miért csökkentjük, illetve ott van a 40 milliós, a 20 milliós határ. Szerintem a munkavállalók száma dönti el azt, hogy egy KKV-ról van-e szó, avagy nem. Egyértelmű keretre van szükség, tehát hogy tagállami vagy nemzetközi keretre támaszkodunk-e, egyértelmű, világos szabályok kellene. Ezt szerettem volna elmondani, véleményem szerint kitűnő a jelentés, és tudjuk támogatni. Nyilván akkor, hogyha mi módosításainkat is meghallgatják. Köszönöm a zöldek nevében, Filip. works. So, well, good morning. És működik a mikrofonom, micsoda csoda, jó reggelt mindenkinek. Kicsit furcsának talán, megmondom őszintén. Egy liberális jelentéstőnk van, aki azt mondja, ezt kell tenni, és lássuk be, hogy a cégek tulajdonképpen gond nélkül eleget tudnak ennek tenni, és aztán itt van Jean-Paul és a szocialista kollégák, akik azt mondják, hogy át legyünk körültekintőbbek. Hát mi történik itt, kérem szépen? Amikor Sharon jelentést készít, egyre inkább liberálisnak érzem magam, lehet, hogy veszélyes vizekre elvesztünk. Mindegy, komolyra fordítva a szót, szerintem ez egy kiváló jelentés. Jean-Paul, Jean-Paul figyelsz? Amikor azt mondod, hogy figy- oda kell figyelni, hogy a cégekre túl sok kötelezettséget ne róljunk, akkor egyetértek veled. De van. ezek az adatok megvannak egy nagy cégben, ezeket nem kell külön előállítani, ezt is tudod dolgoztál egy ilyen nagy cégnél. Persze eh, igazán plusz munkát nem jelent, arról beszélhetünk, hogy eh, a KKV-knak megvan erre az esz, megvannak az eszközeik. Nos, Sharon, Na, többé-kevésbé egyetértek, alapvetően a, a, a forgalmi adatok számítanak a legjobban, a mérleg, főmérleg adatok, hiszen óriási forgalmat lehet lebonyolítani viszonylag kevés alkalmazottal is. A nem pénzügyi beszámolók pénzügyi részére esetleg egy három rétegű megközelítést elképzelhetünk. Azt mondjuk, hogy a KKV-k képvételt képeznek, nagy cégekre vonatkozik ez a kötelezettség, közötte pedig comply or explain eh, elvet alkalmazunk, tehát vagy betartja valaki, vagy magyarázat adod arra, hogy miért nem. Ez egy olyan három rétegű dolog eh, megközelítés lenne, ami eh, megnyugtathatná azokat, akik aggódnak, hogy a kkv számára ez túl nehéz. Én pragmatikus alkat vagyok, a az országonkénti beszámolót megállíthatjuk a nagy cégekre, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk ezt lefele a több és kisebb cégekre is kiterjeszteni. Először próbáljuk a, a nagy halakat kifogni. Jean-Paul, az adóelkerülés és a versenyképesség elsősorban az államok, tagállamok felelőssége, az ő felelősségük, hogyha erre lehetőséget adnak, ezzel egyetértek. Ugyanakkor ne felejtsük el, és a CRD 4-es, tehát a tőkekövetelmény 4-es irányelv keretében is láttuk, hogy hogy a, a, a társasági adó harmonizációra nem nagyon hajlanak a tagállamok, megpróbálják ezt amennyire lehet el, eltolni, elhalasztani, és pont ez a baj, hogy a tagállamok nem végzik el a dolgokat, a, a country by country beszámoló, vagy reporting, tehát az országonkénti beszámolókból kiderül, hogy ezek az adatok hát igen sokat mondóak, és nem túl fényesek, talán a nagyobb harmonizáció, társasági harmonizáció felé tudjuk ezzel tolni a tagállamokat, ami a belső piac és a cégek logikai szempontjából is egy fontos lenne, hiszen főként a kkv számára sokkal egyszerűbbé tenné az életet. Ezen túlmenően pár dolgot még hadd hangsúlyozzak. Az beszállítói lánccal kapcsolatban legalább azoknak a nagy cégeknek kellene kötelezővé tenni a beszámolót, amelyek igen nagy beszállító rendszer rendelkeznek. A nagyobb be, átláthatóság nagyobb szigort is hozna. A kockázatokkal kapcsolatos beszámolást illetően Fontos, hogy mindenféle kockázatra kiterjedjen ez. A 2008-as válságot követően a pénzügyi kockázatok előtérbe kerültek, de másfajta kockázatok is vannak. kockázat kezelés, a kockázat értékelés nem egy exakt tudomány, de mégis a szociális környezet védelmi kockázatokkal jó, hogyha tisztában van egy nagy cég. Például, hogyha beszállítói lánc egy része Tunéziában vagy Egyiptomban van, például az textiliparban, az arab tavaszt megelőzően, onnan szereztek be alapanyagokat. Éppen ezért a cégek számára is fontos lehet, hogy nem csak pénzügyi, hanem földrajzi, geopolitikai szempontból is milyen kockázatoknak vannak kitéve. Ezért fontosnak tartom, hogy ezekre az aspektusokra is kiterjedjenek a szabályok. Mi mást is mondhatnék még? Alapvetően ennyit, a jelentés nagyon tetszik nekünk, egy kicsit tudunk rajta javítani, de sok javítani valót nem találtunk rajta. Um, Köszönöm, Philip. Ashley nincs itt, de itt van, bocsánat. Nehéz megtalálni az embereket, parancsolj. Köszönöm, Sharon. Ez a javaslat a nagyrészt támogatható az, egy, az Egyesült Királyságban érvényesül szabályozáshoz hasonlít. Ugyanakkor érzékelem azt is, ami Jean Golgoz ez mond, hogy ez terheket róna vállalatokra, és figyelnünk arra, hogy ne terheljük túl a vállalatokat. Nagyra becsülöm elnök azt mondja az ön erőfeszítéseit, hogy rendbe tegye a szöveget, és más jogszabályokhoz, mint a CRD 4-hez igazítsa ezeket a követelményeket én inkább a forgalom és nem a alkoholtak szám alapján elhatároznám meg a nagyvállalatokat. A módosítók egyes némeike kiterjesztené a hatályt a beszállítói láncra, szerintem csak a, a vállalatra kellene, tehát csak a, a tőzsdén vállalatok kéne szorítkoznunk, hogy a részvényesek érdekeit szolgálják az információk. Az országonkénti jelentést fel kell lépjen a profit shifting gyakorlata ellen az adóhatóságok érdekében, és a hatástanulmány nélküli javaslatokat viszont nem támogatom. Köszönöm az eddigi munkát, és várom az együttműködést. Okay, thank you very much. Is there any... Köszönöm. Van-e valaki, aki hozzászólna még? Nem látok senkit, aki jelentkezik, az kávét kérnem szót, úgy látom. Úgyhogy köszönöm. Várom a módosítókat, és megteszek mindent annak érdekében, hogy ezeket integráljam a szövegbe, ha illék a fő csapás irányba, amely az, hogy átláthatóbbá kell tegyük az információszolgáltást annak érdekében, hogy jobban belelássunk a vállalat működésébe a közbeleményt igen aggasztja a vállalatok helyzete. A, most, amikor nagyon sok tagállam feltétlenül szeretné növelni az adóbevételeit, és a nagyvállalatok pedig úgy tűnik, hogy úgy sakkoznak a pénzükkel, hogy elkerüljék azt a terhet, adóterhet, amely pedig méltányosan rájuk esne. Ennek nagyon súlyos következményei lehetnek, nagyon sokat tárgyaltunk erről, mindenféle összefüggésben, pénzügyi irányítás, pénzügyi tranzakciós adó és más összefüggésben is felmerült ugyanez a probléma. Ha tovább ha szeretnénk hely, javítani a tagállamok költségvetésén, akkor ehhez az kell, hogy az adók is befizessék a nagyvállalatok. Nem tudjuk, hogy mi történik e tekintetben. Az országonkénti jelentés lehet olyan eszköz, amely segítette a fejlődő országokat, és az teljesen egyetértek ezzel a céllal is. Kicsit meghökkentett bennünket, hogy a fejlett világban is szükség van ilyen jelentésekre, annak érdekében, hogy megkapják az államok az adóikat. Tehát várom a módosítókat, szívesen teszem, dolgoztam ezen az anyagon, nem volt könnyű betenni. Még azt sem volt könnyű, hogy mi melyik fejezetbe menjem, és az Európai Bizottság tanácssal szolgálna, vagy úgy látja valami nem jó helyén, nem jó helyre került, örömmel várom azt is. A DG Text-től is, meg a a DG Markettől is. Szorít bennünket az idő, nem adtam a bizottságnak meg a szót, de ha kívánják, megadom. Kívánják? Köszönjük a lehetőséget, elnök asszony. Végül is nem muszáj. Tehát az ülés érdekében nem szólok hozzá. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Megfogadjuk majd a tanácsát arról, hogy hogy kell ezt megvalósítani pontosan, illetve hogy az alap, az adó alap, illetve a 114-es cikk jogalapján túlléptünk, ezt majd meghallgatjuk, kíváncsi vagyunk erre. Tehát a határidőkről nincs sok időnk, hiszen mi hamarabb be kell készíteni ezt a véleményt. A módosítók beterjesztésének határideje november 6, a nap végén. November 25-én beszéljük meg itt a módosítókat, és aznap szavazzunk is, úgyhogy remélhetőleg sikerül megfelelő kompromisszumokat kidolgozni. A plenárisról még nem tudunk, mert a jogi szakbizottság, az illetékes szakbizottság, bár bizonyos területeken egyenlő a kompetenciák, a hatáskörük, még tárgyalunk. Köszönöm! Következik a Soron következő napirendi pont. Nekem most el kell mennem, úgyhogy Pablónak adom át az elnöklést, ha talál egy olyan mikrofont, ami működik is. Good morning, everyone. We go to the... Jó napot kívánok mindenkinek. Következő napi rendi pont. Mr. Gossesa will speak in English. Uh, we go to... Nos, elnöki közlemények, ez kimaradt. Nézzük a, a különböző három oldalú tárgyalások eredményét a 2014-2020-as időszak auditálása október 15-én zajlott le az első párbeszéd, háromoldalú párbeszéd. A végső jelentés négyes cikkéről volt leginkább a vita, ebben jelennek meg a lényegi, tartalmi cikkek. A bizottság jövőbeli jelentéséről volt szó, vannak elég nagy eltérések Az e rfad vel kapcsolatban november 6-án lesz a következő alkalom. A MIFID esetében október 15-én volt az előző tárgyalás. Az átláthatóságra vonatkozó kérdésekről, a szankciókról, a jelentés, bejelentési kötelezettségről volt szó. A következő trialógus szintén november 6-án lesz majd. Most pedig a szavazás következik. Megvan-e a szavazókártyám? So, we move on to the votes. Uh, first akkor szavazzunk. Nézzük meg, hogy mindenkinek működik el szavazókártyája. Kérem, ellenőrizzük. Tehát szavazzunk, arról szavazunk, hogy tetszik-e önöknek ma ez a szép esős idő. Azt oh, yeah. So everyone vote? no, there, there are five left. Um, Adolfo. So. So everyone votes, we close the votes. Jó, lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy 19 embernek tetszik az esős idő, 5 tartózkodik, és nincs olyan, akinek nem. So we start voting the recovery. Jó, akkor tehát kezdjünk szavazni. Helyreállás, állítási és szanálási keretrendszer a bankon kívüli intézmények számára előadom Case Swinburne, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Amendment 28. Uh, those in favor. Those against. Abstentions rejected. original test. Those in favor. Mellette igen, ellenőrizzük az előzőt, a 28-as módosítót. We close the votes. And it's rejected. I cannot see that. Ah, it's rejected. Nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Bocsánat, 39-es módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most jön a B kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik. Fogadtuk el 33-as mellette, visszavonták, elnézést, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 35-ös mellette. Azt is visszavonták? Jó, ha így volt, akkor köszönjük az információt, az én szavazólistámon ez nem szerepel. 36-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 37-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 38-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41 és 42-es együtt, mellette, megegyeznek. 43-as mellette ellen tartózkodik, elfogadtuk. Ötös, hatos bekezdés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40 C kompromisszum mellette bocsánat, Jean-Paul köszönöm, 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 51-es rész, részben, részenként szavazás első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. D kompromisszum, elfogadtuk. 57-es két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk második rész Azt visszavonták. Elkompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 59-es szobeli módosító az előadótól. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 76-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. I kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. K kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. L kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Százas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a százas módosítót. My God hát Votes and is adopted by 18 in favor, 13 against. Uh, Ezt elfogadtuk, de uh, köszönöm, hogy ellenőztük. M kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 109-es e, mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 110-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk. Ellenőrizzük a 110-est. Excuse me, Chairman, the voting list says... Elnézést. A lista szerint együtt kell venni a 109 110-es egybe, nem lehet külön. Itt. Igaza van, köszönöm. Tehát együtt szavazunk 109-110-esről. One is, one is a heading. It's a so we are checking both uh, 109 and 110. We close the vote. a szavazást. Éppen hogy elfogadtuk. Let's vote it separately then. There is no problem. We... Jó, hát miért ne szavaznánk külön? Tegyük azt. Is uh, any concern, we vote separately. We... Jó, akkor először a 109-esről szavazzunk elektronikusan. One oh nine. One oh nine. We close the votes. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Most a 110-esről szavazunk. And it's Rejected also. És ezt sem fogadtuk el. Sajnálom ezt a kis félreértést, és folytatjuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Eredeti szöveg megint csak a Citation van e, mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. Négyes és ötös együtt szavazunk, mert ezt mondja mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Eredeti szöveg mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 3-as hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös, 6-os hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk preambulum bekezdés, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Ó kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10 eredeti szöveg Ja, akkor nem kell erre szavazni, bocsánat, igazuk van. 12-es, két részben szavazunk. Első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 12-es módosító második részéről szavazunk. Close the votes. And it uh, adopted. Elfogadtuk második részt. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. D preambulum bekezdés redítő szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mm, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. E preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk ötös mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. F és G preambulum bekezdések eredeti szövege mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 16-os módosító mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. J és L preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. O preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 négyes módosítom mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 24 es ellenőrizzük elektronikusan. Against. Abstentions rejected. Vote. Nem fogadtuk el a második szavazásra. Jó, rendben, az így módosított szöveg egészéről elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. we close the vote and it's adopted and we vote also on electronic vote ezt elfogadtuk, akkor a jogalkotási állásfoglalás tervezetről szavazunk. Okay. We close the votes. Lezárom a szavazást. 30 szavaztak mellette, nem volt ellenszavazat, és nem volt tartózkodás sem. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Next vote. Uh, we Nézzük a következő napirendi pontunkat. Tremosa úr jelentéséről szavazunk. Annual report on EU. Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés a cím. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 13-as mellette, nem, részengéti szavazás lesz. Első rész mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elutasítottuk, de ezt, ezt ellenőrizni kell. Tehát a 13-as első részéről szavazunk. We close the votes. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk, elnézést kérek. Második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 16-os. Jó, ellenőrizzük a 15-öst. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 16-os. Mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Hmm, jön most. 21-es. Szóbeli módosított formájában Pallone úr terjesztette be mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. We close the votes and it's adopted by a huge majority. Nagy többséggel elfogadtuk. I suppose the only opposition of Mr. Lambert. Gondolom Lambert úr volt az ellenzék. 23-as mellette. 20 A 22 est visszavolták, legalábbis szerintünk, 23-ast mellette. Szóval 23-asról szavazzunk mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodok, elfogadok 28-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadok 29 mellette, ellene tartózkodok, elfogadok 30-as mellette, ellene tartózkodok, elfogadok 31 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva 33 mellette, ellen, 33-as mellene, mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 34 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tar elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodók elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44 ellene elfogadtuk, e M kompromisszum mellette ellene tartózkodok. elfogadtuk 46-os mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk D kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 51-es mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk 52 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 52-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. We close the votes. No. And it's adopted. I mean... Elfogadtuk. 54-es, itt két részben szavazunk. Első rész mellette. Against, abstention. Ellene tartózkodok elutasítva. Második rész mellette. Ellene tartózkodok elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodók eluta- eh, elfogadva 57 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 58 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 59 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 60-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 61 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadok. 64 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. E kompromisszum két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. En kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 69-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 70-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 71 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 71-es elutasítva, ez így jó. 72-es, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 74-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 79 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 80 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodók elutasítva. G kompromisszum két részbe Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A második részt ellenőrizzük, tehát a G kompromisszum második részét. We close the votes. Lezártuk a szavazást, elfogadtuk. 20-12 arányba. 87-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 88 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 89 mellette, ellette, ellene. Those in favor, against, abstentions adopted. Those... 90-es elfogadtuk, 91 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 92-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 93 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Az eredeti szövegről kell szavazni? A 92-esnél? Igen. Jó, ellen, el, elnézést kérek. Tehát az eredeti szöveg mellette ellene tartózkodok elfogadó Köszönjük, Gozész úr. 94-es mellette ellene tartózkodok elfogadva. 95 két részben szavazunk, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók talán elutasítva, elutasítva 96-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 97-es, 98-as, nem, az eredeti szövegről kell szavaznunk a 96-osnál, tehát a 12-es bekezdés mellette ellene tartózkodok elfogadva. 97-es, 98-as mellette ellene tartózkodok elfogadva. 100 mellette. Nem, elnézést, a 99-es jön. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Nem kell az eredeti szövegről szavazni. Százas Százas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, de nem teljesen biztos a dolog, úgyhogy szavazzunk a százasról. We close the votes. Huh? And it's adopted by Nagy többséggel elfogadtuk elnézést. 101-es. Sorry? Ah, nem, a 101-es okafogyottá vált, 102-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 103 mellette, nem, az eredeti szövegről is kell szavaznunk, mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 103 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 104 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk eredeti szöveg, nem 106-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 107, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodók tartó, fog, elutasítottuk, 109-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk, 115-ös mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk, 116 mellette, ellene tartózkodok, elutasító. Ellenőrizzük a 116-ost. Megnyitom a szavazást. El, elnök úr. Elnézést, lehetne, hogy csak a képviselők kérjék, hogy ellenőrzik a szavazást, nem a titkárság? Kérem, hogy a, csöndesebben, hogy utasítsa csöndesebb viselkedésre az asszisztenseket és másokat. Igen, mondja az elnök, kizárólag a képviselők kérhetik, hogy ellenőrizzük a szavazást. Akkor lezárom a szavazást elfogadtuk. So 117. Eh, es Mégsem, ez okafogyottá vált. 119 mellette. Ellenem tartózkodók elutasítva 120 mellette, Ellenem tartózkodok, elfogadva 121 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 122 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk 123 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 124 mellette, ellene tartózkodok, elfogadva 125 mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Eredeti szöveg. A 18-as bekezdésnél mellette ellene tartózkodok, elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartoz, elfogadtuk, I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 132 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 133 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 134 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Előtti szöveg 100 nem, arról nem kell szavazni, bocsánat, 135-ös mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 136, 137 együtt, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk 138, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 139 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 140, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva 141 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 143 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 144 mellene, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 145 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 146 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 147 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 148 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Eredeti, Eredeti szöveg. El, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 149 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 155 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 150 bocsánat, rosszul mondom, 151 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, ó kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, 152 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 153 két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elvetve 158 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 159 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 155 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 160 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 157 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk János kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk K mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 100 68 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. El kompromisszum. László. Bocsánat, Kozez úr. El mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 170 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 172 mellette, ellene tartózkodók, elvetve 173 mellette, ellene tartózkodók elvetve 174 mellette, ellene tartózkodók elvetve 175 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 176 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 177 mellette, ellene tartózkodók elfog, elvetve 179 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 180 ugyanaz, nem szavazunk, Employment 1 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Employment 2 mellette ellene tartózkodok, elvetve. Employment 3 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Employment 4 mellette ellene tartózkodok, elvetve. Employment 5 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk kettes rész. Nézzük meg géppel az implement 5-ös első részét géppel előző szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Szavazzunk az implement 5-ös második részéről, mellette. Ellene tartózkodók elvetve implement 6 mell, két részben, első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodók elvetve Employment 7 mellette, ellene tartózkodók elvetve. Employment 8 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk Employment 9 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Employment 10 mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Employment 11 mellette. Ellene tartózkodók elvetve. Employment 12 mellette. Ellene tartózkodók elvetve 13 mellette, ellene tartózkodók elvetve 14 mellette, ellene tartóz mellette, ellene tartózkodók elvetve 15-ös. Két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Implement 16. Mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A preambulum, preambulum pontok ennek A, kettes módosító mellette. Ellene, bocsánat, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. C, négyes módosító mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk ötös mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk hatos mellette, ellene tartózkodók elvetettük. Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk nyolc mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C preambulum pont mellett, Employment Committee-ről jött, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C employment mellette ellene tartózkodók elvetettük. Dénes preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. E mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg. Blogba szavazzunk? Blogban szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Dénes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Végszavazáshoz érkeztünk, géppel szavazunk. So we close the votes. Lezárom. 32 mellette, egy ellene szavazott. Gratulálok a jelentéstevőnek. Gratulálok Temosza úrnak. Lépjünk tovább, következő szavazásunk tárgya. Következő szavazás. A több lábon álló kormányzás az Európai Unióban. Szilvi Gulláré a jelentés. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Dénes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Elemért kompromisszum mellette. Gózes úr elnőrizni akarja? Ám legyen. 26-os módosító gépi szavazás. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk azt. 20 mellette 11 ellene. Menjünk tovább elemér mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. H mellette ellene blogban szavazzunk, azt mondják. Legyen. Az összes kompromisszum a H-tól A-ig. Ki van mellettük blogban? Ellene tartózkodók elfogadtuk az összeset. S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 46-os fogyott lett, V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Dupla V kompromisszumtól blogba szavazzunk? Mellettük blogban. Okafogy. kettő okafogyott. Az már nincs. Szavazzunk tehát a dupla V-től. Ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Géppel szavazunk a teljes módosított szövegre, megnyitom a, a végszavazást. We close the votes. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-an mellette voksoltak, heten ellene. Gratulálok. Gulárasszonynak. Napirendünk következő pontja, kérem maradjanak csendben. So we move on to the next item of... Következő napirendi pontunk, hetes pont, szabályozás módosítás. A 99 2013-as Európai Statisztikai Program a jelentéstevőnek szeretném megadni a szót, aki bemutatja a Spanyolul folytatom. Tehát, mint tudják, a, az EU szakpolitika végrehajtása megfelelő statisztikai információra tart igényt a gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi helyzetet felmérendő az Európai Unióban és az egyes tagállamokban. Tehát tagállami és regionális szinteket is beleértve e keretekbe. A statisztikák azért is fontosak, mert ezek révén a közvélemény jobban megérti Európa miben létét. Ezért a parlament és tanács szabályozása az Európai Statisztikai Programról 2013-tól 17-ig terjedő időszakra vonatkozó, amely ez év január 15-én került elfogadásra, ennek célja, hogy általános keretet teremtsen a információ, statisztikai információ terjesztésére 2013-tól 17-ig rendkívül fontos. Bizonyára tudják, hogy ez a bizottsági javaslat 299 millió eurós dotációval rendelkezik az 5 éves időszakra. Ezzel kapcsolatban nem volt semmiféle ellenvetés se, az, se a parlamentben, se a tanácsban. Nos, 2019. júniusában az MFF-ről és a saját forrásokról a parlament egy jelentést készített, és akkor kifejtette a parlament, hogy a több éves programokkal kereszt, kapcsolatban csak akkor lehet végeredményre jutni, hogyha egyértelmű, hogy milyen költségvetéssel rendelkeznek ezek a programok. A 99 per, 2, per 2013-as rendelet a statisztikákról szól, ez fogalmazza meg azt is, hogy pontosan milyen finanszírozással rendelkezik az Európai Statisztikai Program a 2013-2017-es időszakra. Ugye ez a 2014-2020-as pénzügyi tervezési te, ö, ö, időszakban van, ami angolul MFF. Nos, a 2013-2017-es statisztikai időszakra tehát 55,7 millió euró áll rendelkezésre. A 2013-2017-es évre, 2017 évek végrehajtására megvan tehát ez az 55 milliós összeg, és a következő időszakra, a tervezési időszak második részére egy hasonló összegről beszélhetünk. Nos, van ennek a jelentésnek egy melléklete is. Itt a célkitűzésekről olvashatunk. Szeretném a bizottság szövegét támogatni, nem szeretném ezt módosítani, hiszen szerintem erre nincs szükség és szeretném, hogy az és tevők ebbéri törekvéseiben támogatnának. Egyébként a tanács is így gondolkodik. Nos, miért mondom ezt? Azért, mert hatékonynak kell lennünk. Jelenleg nagyon sok olyan jelentés van, amivel itt az ekonban foglalkozunk. Éppen ezért úgy vélem, hogy a statisztikával foglalkozó jelentések megfelelőek, és szeretném, hogyha ezek a statisztikával kapcsolatos jelentések együttesen csomagban kerülnének megfontolásra, és most következnének az tevők, nem mindenki van itt, itt van Gulár asszony például. No, most rien à ajouter. I don't have anything. Semmit sem tudok hozzáfűzni az ön által elmondottakhoz, elnök úr. Ez nem igazán kényes vitatott kérés, támogatjuk az ön jelentését. Itt, uh... Köszönöm szépen, köszönjük asszony, Zöldektől, van itt, van-e itt valaki? Nincs egy zöld sem. Ecér? Epink úr? Igen, köszönöm, elnök úr. Mi is teljes mértékben támogatjuk ezt. Elnök, köszönjük szépen. Azt hiszem, az ECON történelmének, vagy történetének ez volt a legrövidebb vitája. Bizottság, igen, köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözöljük az ön támogatását, nagyra becsüljük ezt. Az elmúlt években ön nagyon pozitívan viszonyult ehhez a kérdéshez, és reméljük, hogy az új program keretében is minden simán megy majd. Elnök, köszönöm! Akkor Senki más nem jelentkezik szóra. A módosítók beterjesztésének határideje október 24. Hogyha lesznek módosítók, akkor november 18-án fogjuk ezeket megbeszélni, még aznap szavazás is lesz, és a plenárisra januárban kerül ez a téma. So we move on, we should move on. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. Nyolcas pont a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezésének megsértésén alapuló nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályok. Ma ugye a módosítókat beszéljük meg? Svábú nincs itt addig várnunk kell, amíg Schwab úr megérkezik. Hogyha jelentéstevő nincs itt, akkor nem kerülhet sor a vitára. Tehát várunk addig, amíg Schwab úr megérkezik, reméljük ez mi hamarabb bekövetkezik.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 We can... Ah, no. I was here. So welcome, Mr. Schwab. Üdvözöljük Schwab urat! Napi rendünk tízes pontja a következő, ami nem más, mint egy Anders Schwab jelentés a tagállam az Európai Unió versenyjogi megsértésen alapuló nemzetjog szerint a kárterítési keresek irányú egyes szabályok a hosszú címe ennek a jelentésnek. Schwab úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves Pablo, kedves barátaim! Örülök annak, hogy ma első alkalommal egy jelentős tervezetről eszmét cserélhetünk, mely a kárrendezésre vonatkozó indítványokról szól. A rövid idő alatt, amely rendelkezésemre áll, szeretném bemutatni a lényegi elemeit ennek a jelentésnek, és ezzel elindítanom azt a vitát, amelyet már két oldalon elkezdtünk Rezédú úrral, illetve a, a szocialista árnyékadóval és Epping úrral, az ECR valamint képviselővel, valamint Inhetfeld asszonynal és a zöld kollégával elkezdtünk már. A bizottság egészében nagyon fontos és helyén való javaslat talált elő, ami reagált arra, ami a 2009-es versenypolitikai EP jelentésben állt, és amely a társadalom szempontjából fontos, fontos. Azok, akik kartel eljárásban kárt szenvedtek, meg is kapják az ezután járó kártérítésüket. Alapelv a tagállamokban ez, az Európai Unió jogrendjének egyik fontos eleme, hogy a, megítélt kártérítést ki is fizessék. Ezért jó irányba halad ez az irányelv tervezet. Persze, erről már sokat vitáztunk, mármint arról, hogy a helyzet úgy áll, hogy semmiképpen sem szeretnénk e tervezettel új lehetőséget megnyitni arra, hogy különféle tagállambeli módszertanokat úgy lehessen egymással kombinálni, hogy aztán egyfajta jackpot igazságszolgáltatás veszélye vetüljön fel. Tehát elviekben egyet, egy, egyetértünk abban, hogy a, a túlzott mértékű büntet, büntető jellegű kártérítéseket nem kellene megengedni Európában, mint gyakorlatot, és az Európai Bizottság képviselve Filip Kubekkel együtt Firenzében részt vettünk egy eszmecserén, ahol azt mondta, hogy ő is reméli, hogy a punitive damages gyakorlatát az ő tagállamában nem törlik majd az ő hazájában. Úgyhogy van itt egy kettőség, nem akartam eltúlozni ezt a veszélyt, de legyünk körültekintőek azért, hogy ne tegyük ki magunkat negatív ösztönzés hatásoknak. Egész évben a bizottság javaslata arra irányul, hogy a, a, a, biztosítani akarjuk azt, a tanúprogram esetében, hogy senki sem veszélyezte, senki sem érezze azt a veszélyt, hogy azzal, hogy bizalmas információt ad a bizottság rendelkezésére, ezzel a tagállamában nem teszik ki magát veszélynek. Ö, átláthatóságot kell teremtenünk a kartel ügyben is, ezért ebben, ehhez politikai érdek is fűződik, hogy ne csökkentsük az ösztönző hatást e rendszer mögött. Ezen ösztönző hatás csökkent csökkentésére szolgált a Donald Kemi és a másik bírósági döntés, amely konkrétan meghatározott bizonyos dokumentumok kivételének tilalmát, erre vonatkozóan korábbi jogi gyakorlat nem volt Európában, a szerződések alapján sem lehet meghatározni, mi lenne a megfelelő jogi alap, csak a bírósági döntések. A, a tájékoztatási kérés a panaszosok részéről, hogy engedélyezette vagy megengedhető vagy sem, ezt a bíró hatáskörében kell eldönteni. A, bíróság, a bizottság azt javasolja, az ötös cikk alapján egy általános rendszer állna fel a nemzet, a tagállamok hatósága, illetve bíró számára, hogy megvizsgálja, milyen alapvető dokumentumok függenek össze és adhatók ki versenyjogi kérdésekben, míg az ötös cikkben a bizottság két speciális dokumentumot nevez meg, amely amely semmiképpen sem szabad kiadásra kerüljön. Tehát egyfajta tiltó hatája jelöli meg kell. Ezen megoldás mellett szól az is, hogy az a két dokumentum, amelyet megnevez a hatos cikk, abszolút jogbiztonságot teremt, ha ezeket meghatározzuk. Ugyanakkor ez ellen szól, és erre ösztönzök a jelentésemben is, hogy e két dokumentum típus privilegizált kezelése félrevezetheti a bírót, a bíró gyakorlatot, és azt afelé vezetett, hogy minden egyéb dokumentumot gyakorlatilag automatikusan kiadhatónak tekint. Ez nem volna helyén való, és ez nem szolgálná az érdekét sem a fogyasztónak, sem a vállalatnak, sem a jogpolitikai helyzetet nem szolgálná. Tehát a bizottság döntheti el, hogy azok a dokumentumok, amelyek a bizottsági eljárás végén rendelkezésre állnak, ezek védelmet kapnak-e vagy sem. Ugyanakkor mind, a kartelírásban szereplő minden dokumentum egy védelmét egy cikkben lehetne meghatározni és összefoglalni, és nem neveznénk meg konkrét tilalmat egy-egy dokumentum típusra. A hatos cikkben azt is világos ság kell tennünk, és erről talán nem elég világosan fogalmaz a jelentésem, hogy ez a cikk mindenféle kérelem esetén alkalmazandó. Az ötös meg hatos cikkről nem akarok többet beszélni, bár azt gondolom, hogy ez a lényeg, leglényegibb eleme az egész szabályozásnak. Van azonban még egy pont, amely egyrészt a panaszos ö, érdeket is szolgálja, de a, a, a kartelváda illetettet is érintheti. Tehát az ő viszonyukat, ez pedig a, a teljes kártérítési kört illeti. A bizottság javaslatában a koronatanú nem csak a, a büntetés kiszabása tekintetében kap privilégiumot és kivételt, és nem csak a dokumentumok védelme tekintetében, hanem privilégiumot kaphat abban is, hogy mennyiben perelhető harmadik fél részéről. Én továbbra is azt gondolom, hogy nagyon gyakran a gazdaságilag leg erősebb szereplő fordulhat, fordulhat vagy támadhatja meg a tanút. Tehát a kartel leg legsúlyosabb, legnagyobb tagja sok esetben kap mentességet a büntetés alól, vagy írja a mentességét. Tehát ez a, ez a, a privilegizásnak ezt a gyakorlata nem megengedhető. Ez nagyon nehéz kérdés a gyakorlatban. Az Európai Bizottság javaslata szerint a kisebb kisvállalatok ösztönzést kapnak arra, hogy a folyamat elején felmérjék, hogy milyen, milyen kárral számolhatnak. Ez mindenképpen támogatandó, ám a kartelhatóságok döntése, miszerint egy-egy tanút privilegizálnak, és ennek a negatív hatása lehet a többi panaszos felé, az a többi panaszos kevésbé férhet hozzá a kártérítéséhez, mint a privilegizált tanú. Ez mindenképpen egy problematikus helyzet, amelyel foglalkoznunk kell a szabályozásban. Az indirect purchases és a passing on defense kérdésében pedig én nem vagyok ö, nagy barátja annak, hogy ö, nem bizonyított tények alapján indítsunk eljárást, ám a bizottság javaslatában a a panaszos kell, hogy bizonyítsa a, általa felhozott vádat. Ezek a pontok kell, hogy módosuljanak szerintem, az érvényben levő irányelv szerint. A, felha- a fogyasztói szervezetekkel tárgyalva, illetve a, a vállalatok képviselével tárgyaltam erről, egyik fél sem találja szerencsésnek a mostani szabályozást, egyfajta kompromisszumot tudunk találni majd a két álláspont között, és ezzel visszatérnék még ahhoz a kérdéshez, amelyet a cikk, 17. cikk 2 pontjában kíván rendezni a bizottság a javaslatában, az, az, az Alternative Dispute Resolution módszertana mentén, amelyet a tagállami bíróságok hatáskörébe utalna. Ezt jónak találom, mert így könnyebben hozzáférhet a, a kártérítéshez a panaszos, ám a 17. cikk 2 pontjában javasolt módszertan ö, azt is meg kell vizsgáljuk, hogy a legköltséghatékonyabb elem volna -e ez. És a, a felek érdekét szolgálja. Ezért jó lenne, hogy a többség támogatná ezt a pontot. Ezzel a számomra fontos lényegi elemeket ö, ismertettem volna, a menetrendet ismertetném még, 5 november 5-én lesz a módosítóbb nyújtásának határideje, és remélem, hogy december 5-én tudunk majd szavazni is, ám figyelembe kell vegyük azt, hogy a jogi szakbizottság az 5-ös cikk, 17-es cikk és 18-es cikk tekintetében elejogokkal bír. Remélem, hogy ők is tudják tartani menetrendjüket, és ezáltal közösen tudjuk előrevinni ezt a témát. Köszönöm. Andreas, now I give... Köszönjük, Andreas. Árnyék előadóknak adom meg a szót. Sánchez Presedo elsőként. Muchas gracias, eh, presidente. Lo primero que querría hacer sería... Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Schwab úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentés kidolgozásáért, illetve azért, hogy ilyen nyitott volt a párbeszédre. Már akkor látszott, hogy milyen nagy a hajlam az együttműködésre, amikor kinevezték őt jelentéstevőnek. Két dologot szeretnék mondani. Az első az, hogy hát ez egy olyan ez egy olyan jelentés, amely a versenyjogról szól, de magánjogi kérdésekről, illetve ez egy olyan dosszié, olyan anyag, amelynek nem az a célja, hogy beavatkozzon a nemzeti jogrendekbe, hanem a verseny tisztességét akarja garantálni, tehát nem a nem a kár, nem a perekről szól ez, hanem, hanem a versenyjog megvédéséről. Tehát az Európai Uniónak az a feladata, hogy a szerződésben lefektetett versenyjogi alapelvek érvényesülhessenek. Nos, ennek a, ennek a jelentésnek, tehát ez az egyetlen raison d'être, hogy védenünk kell a versenyjogi alapelveket, a versenyjogi rendelkezések tiszteletben tartását. Nos, horizontális módon kell ezt vizsgálni. Ne felejtjük el, hogy mindazon szempont, ami itt föl van vázolva, egymással kapcsoló, egymáshoz kapcsolódik, például a a különböző bizonyítékok nyilvános tétele, ez is alapvető dolog, aztán a különböző különböző olyan programok, amelyek a felmentéshez kapcsolódnak, vagy a kegyelemhez kapcsolódnak. Nyilván a versenyjogi szervek illetékesek mindenben, fontosnak tartom, hogy a publikus, illetve a magán pillért, pillér között legyen koordináció, hogy nehogy két teljesen különböző megoldás szülessen. Aztán az ösztönzők, vagy a visszatartó szempontok megfelelő ötvözése is nagyon fontos. Arról van szó, hogy, hogy a versenyjogodnak megfelelően hatékonyan kell érvényesülnie, a fogyasztóknak okozott károk, a környezetvédelmet sújtó károk, ezek mind olyan dolgok, amelyek a versenyjoghoz kapcsolódnak. Például a <clears throat> barátságos kárrendezés is, vagy vitarendezés is ide tartozik. Nos, ezekre a kérdésekre mindenképpen föl kell hívnia a figyelmet, hiszen ezek mind a versenyjog, megvalósulás, versenyjog megvalósulásához viszonyulnak a szakbizottság elnökének és a jelentéstevőnek még egyszer szeretnék tehát köszönetet mondani, hogy ilyen felelősség teljesen foglalkoztak ezzel a témával. A második dolog, nagy politikai orientációk területén kell megoldást találni, tehát azért van szükség a megoldások keresésére, mert szerintem sokkal könnyebb a megfogalmazást, a helyes szavakat megtalálni, amikor megvan ez a politikai egyetértés. Valamit hiányolok ebből a kezdeményezésből. A kollektív, hm? a kollektív kárrendezés kérdését. Nos, mhm. ezzel kapcsolatban azért el kéne gondolkodni, hogy hogyan viszonyuljunk -e. ehhez. Nézzük a felmentés kérdését, illetve a bizonyítékokhoz való hozzáférés kérdését. Van egy olyan bírósági ítélet, amely megkérdelezi azt, hogy ezen, hogy ezen felmentési programok érinthetetlenek legyenek. Azt hiszem, ez sokszor büntetlenséghez vezethet. Nos, véleményem szerint mindenkinek joga van a védelemhez. Nem szabad senkit ügyvédi védelem nélkül hagyni. Tehát ez a program, ez helyén való, de hogyha más eset vagy más megoldás nem elképzelhető, akkor megfelelő tájékoztatást kell adni, például a védelemhez való jogról, illetve tudni kell kvantifikálni a kárt is. Vannak aztán lehet kezelhetők intrúzív, intrúzív bizonyíték, bizonyítékgyűjtési módszerek is, az intrusive phishing, vagy phishing evidence. Nos, ezekbe a programokba véleményem szerint az összes olyan lehetséges dokumentumot be kell venni, amely azzal a hatással járhat, hogy túlságosan levédi ezeket a programokat, tehát nem szabad megengednünk azt, hogy túlzott bürokratikus halmaz alá álljunk szembe. Aztán ugye vannak különböző ösztönzők, vannak különböző ö, olyan elemek is, amelyek elrettentő hatásúak. A kartelek esetében nagyon fontos, hogy megfelelően adagoljuk ezeket, a, ezeket az ösztönzőket, vagy <clears throat> elrettentőket. kérdéses az is, hogy hogyan védjük azt, aki a tevékenységet följelenti. És hogyha a közös felelősség aránytalan, akkor is fel kell tenni a kérdést, hogy mit tegyünk elképzelhető, hogy egy nagyon kis vállalatról van szó, amelynek nincs vezető szerepe egy piaci szegmensben, de nagyon aktív. Nos, ilyen esetekben nem szabad őket túlságosan nagy vád alá helyezni. Nos, a kis vállalkozások esetében is meg kell vizsgálni azt, hogy elképzelhető-e az, hogy kartel tevékenységben vesznek részt valamilyen módon. Tehát a, le, a lényeg az, hogy egyensúlyra törekedjünk. Aztán én ismét említettem az állami és a magán pilléreket. Ez két külön pillér. A szinergiákat mindenképpen elő kell segíteni, tehát a különböző közigazgatási hatóságok döntéseivel mindenképpen koherensnek kell lennünk, de a kártalanítás esetében nem igazán vannak egyértelmű előírások. A szankciók és a kártérítés közötti megfelelés lenne a lényeg, tehát hogy, egy, hogy összhangban legyen a kártérítés a, a, a elszenvedett kárral, azt hiszem, ez kicsit azt hiszem itt alapvetően két különböző jellegű problémáról van szó, az egyik inkább administratív jellegű, a másik sokkal inkább jogszabályi jellegű. Tehát alapvetően jogi, jogi természetű probléma az, hogy a magánszektoron belül, vagy a magán pilléren belül a károkat hogyan lehet rendezni, a másik oldalon pedig ugye administratív felvetések vannak óvatosak, óvatosnak kell lennünk. Nézzük mindennek az időbeli előfordulását. A spanyol jogban például 5 év a megszabott határidő, de nem szabad nem szabad a két különböző határidőt szétválasztani, tehát a kártérítésre vonatkozott, illetve a bizonyítékok összegyűjtésére vonatkozott. Ha például egy karteltevékenységről karteltevékenység derül ki, akkor mindenképpen meg kell szabni egy konkrét határidőt, hogy a károsítottakat milyen határidőn belül kell kártalanítani. Ha ez 5 év, mondjuk Spanyolországban, akkor szerintem ez a minimum, ami európai szinten is elvárható. Ez a minimum tényleg, hogy a kártalanítás megtörténjen. Van még egy dolog, amit nem szerepel, emiatt is kicsit aggódom. Nos, a, a gyakori, de kisebb értékű károk kérdése ez. Szerintem mindenképpen legalább erőfeszítést kell tenni, hogy ezzel foglalkozunk, tehát próbálkozzunk legalább, nagyon nehéz ilyen esetekben panaszt tenni, de a különböző szolgáltatóktól, vagy szolgáltatók e, ellen, vagy pénzügyi szolgáltatók ellen, pénzügyi egységek ellen bizony érkeznek panaszok. Ezzel kapcsolatban kéne egy eljárási rendet felállítani a versenyoknak nem megfelelő viselkedést mindenképpen büntetni kell. Jó lenne, hogyha az Európai Unióban is létezne olyan jogrend, ami fejlett egyéb jogrendekben, tagállam jogrendekben létezik. Ezek lennének az előzetes gondolataim. Jó kezekben van az anyag, Schwab úrnak megvan a szükséges szaktudása ebben a témában. Eddig nagyon jól megértettük egymást, és remélem, hogy ez így fog folytatódni, és próbálunk közeledni egymás álláspontjához, hogy mi hamarabb meg tudjunk egyezni, még a parlamenti ciklus végéig. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Preszédo úr. Schwab úr elnézést kér, mert az IMKO-ban szavaznia kell, szavazásra kell mennie, de a munkatársai itt maradnak az ülésem a mi ülésünkön. Most Gulár asszony következik. Ha jól sejtem, akkor Sofi nevében fog hozzászólni. No, je n'ai rien à dire au nom de Sophie et je n'ai rien à ajouter. Sophie nevében nincs mondani valóm, saját nevemben sem. Peut partir voter tranquille. Oké? Ön Schwab úr megnyugodhat. Pardon. El señor Baseijo de los Verdes, que no lo haya visto, disculpe. Elnézést, nem láttam az zöldek képviselőjét. Kérem, hogy Antolini Sánchez Presedo vegye át tőlem az ülés elnöklését. Ő fogja az ülést végigvezetni. Right, I do hope that some people are left at the end when I'm finished, but... Uh... Majd marad még valaki. De otos, hogy Fábúr elmegy, mert először is szerettem volna megköszönni egyrészt a jelentést, melyet összeállított, A másodszorban azért is kár, mert meglehetősen erőteljesen bíráljuk azt, amit tesz. Mert ha megnézzük az Európai Bizottság javaslatát, az a benyomásunk, hogy erősíteni kellett volna azt az anyagot egyes pontokon, ha meg azt nézzük, mit csinál Schwab úr, hát azt nem nevezhetnénk ennek. E tekintetben tehát remélem, hogy hamar meg tudunk állapodni, de egyáltalán mondjuk optimista a e tekintetben, nem lesz könnyű dolgunk, mert a mi szempontunkból ez roppant fontos dosszé annak érdekében, hogy az emberek bízzanak a belső piacban és a versenypolitikánkban. Ez idáig azonban a, elsősorban nem a fogyasztók, hanem a szabályokkal visszaélő cégek számára a legelőnyösebb jelenlegi felállás. A visszaélések esetében a kártérítésre való jogosultság biztosítás nagyon fontos. A horizontális szabályok hiánya óriási problémát jelent. Gyakran, túl gyakran fordul elő az, hogy a cégek kihúzzák, kivonják magukat a felelősség alól. Az Európai Bíróság tíz évvel ezelőtt kimondta, hogy az uniós versenyjog megsértése miatt, valakit ért hátrány miatt kártérítésre bárki jogosult kell, hogy legyen. Sajnos ez még nincs így. Schwab úr, mintha nem ismerné fel a fontosságát ennek a dossziének, ennek a kérdésnek. Olyan, mintha az ipar és a cégek eh, jogait védenénk, miközben olyan cégekről beszélünk, vállalatokról, amelyek visszaégnek megsértik a jogszabályokat. Éppen ezért számomra világos, hogy kit kell itt védeni. Ezért azt fogjuk javasolni, hogy ezt a rendeletet szigorúbbra dolgozzuk át. A kollektív jogorvoslat hiánya igen komoly problémát jelent. Ebben a dossziében erről nem beszélnek eleget, ez nehézé teszi a dolgokat. Talán, az, talán a kollektív jogorvoslat kérdését újra megnyithatjuk ezt a vitát, ugyanis enélkül nagyon nehéz lesz lezárni ezt a kérdést. Reméljük, hogy a kollektív jogorvoslat kérdéséről érdemben tárgyalhatunk, és talán be is kerülhet a javaslatba. Mi a második fontos kérdés? Nos, a bizonyítékokhoz való hozzáférés kérdése. A káros útak számára ez igencsak problémás. Ha bizonyos dokumentumokhoz nem férnek hozzá a káros útak, én azt értem, hogy néha bizonyos fokú körültekintésre szükség van, ugyanakkor jelenleg egyik oldalon ott állnak azok, akik megsérik a jogszabályokat, és másik oldalon pedig ott állnak a károsult fogyasztók, akik semmilyen dokumentumhoz szinte nem férhetnek hozzá. Arról nem is beszélve, hogy a díjak megállapítása mm, hogyan alakul. A bírságok aránya az engedékenységi programon belül a versenyhatóságok általi végrehajtás veheti elejét annak, hogy visszaélésre alapot adó kereseteket indítsanak. A kettőnek párhuzamosan kell mennie, az egyik az egyik felett, egyik oldalt védi, másik a másik oldalt. Tehát, hogy túlzott teherennek se legyenek kitéve a cégek a kártérítési igények által. Tehát azt látjuk, hogy a versenyjogot túlságosan sokszor sértik meg. A fogyasztók nem bíznak a kereskedelemben igazán, még a belső piacon. ezzel kell valamit kezdenünk, illetve ez az úgynevezett információ asszimetria szintén, arról nem is beszélve, hogy a kartel ellenes fellépésnek arányosnak kell lennie. A kollektív jogorvoslatot pedig egyszerűen nem hagyhatjuk ki, e, nem kerülgethetjük ezt tovább, mint macska a forrókását. Erről előbb-utóbb beszélnünk kell. Remélem a Schwab előbb-utóbb e, érdemi egyeztetést tudunk folytatni, tehát egyelőre még nagy a szakadék az álláspontok között. Nem lesz könnyű ez a folyamat, komoly hídépítésre számítok, de a fogyasztóvédelem érdekében ezt meg kell hoznunk, ezt az áldozatot. Muchas gracias por Köszönjük szépen a hozzászólásod. Most Epping úr következik az ECR nevében. Köszönöm. Elnök úr, ma megpróbálok rövid lenni. Mert a legnagyobb frakció nem is képviselteti magát, ha jól látom. Az ECR az Európai Bizottság javaslatát a kártérítések ügyében teljesen mértékben támogatja. Remélhetőleg az Európai Parlament jelenlegi ciklusának vége előtt el tudjuk fordni ezt a dossziét. Nagyon örülök annak, hogy Schwab úr ilyen megközelítést alkalmaz, sajnálatos módon nincs itt, ezért majd kérem munkatársait, hogy adják át a gratulációimat neki. Nos, az engedékenység vonatkozó társasági nyilatkozat egy, egy polgárjogi keresetekben alkalmazható dokumentum, ugyanakkor fontos, hogy a az engedékenységi program vonatkozó 22-es módosító, illetve a 29-es módosító, ami a, az ezzel kapcsolatos védelmet szüntetné meg. Nos, ez aggasztó számomra. A többi megjegyzésünk, vagy módosító javaslatunk azok olyan apró technikai jellegűek, amelyek majd kiderülnek a benyújtott módosító indítványokból. Remélem, hogy az előadóval valóban az együttműködés szellemében tudunk együtt dolgozni ezen a Köszönöm, elnök úr. Eh, Köszönöm szépen, Epping úr. Más nem jelentkezett szóra. Úgyhogy, ha gondolják, akkor megadom a bizottságnak a lehetőséget, hogy kifejtse véleményét. Ha gondolja. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy Almunia alelnök úr szavait megismételném. Ő rögtön ide látogatott az ECO a júniusi javaslat után. Elmondotta, hogy mennyire örül annak, hogy a parlamentben ezzel a témában most először foglalkozhatunk. Bízunk, és meg, bízunk abban, és meggyőződésünk, hogy ebben a rendkívül fontos témában a parlament eleget tesz majd társ jogalkotói kötelezettségeinek. Örültem annak is, amit a jelentéstevő és mások is elmondott, hogy a bizottság figyelembe vette a parlament állásfoglalásait ebben a témában. A bizottság nagy körültekintéssel próbált eleget tenni az állásfoglalásban foglaltaknak. Két célkitűzésünk volt. A ö, ö, kárt, kártérítésen keresztül a ö, ö, állami fellépést megerősíteni, odafigyelni a magán kezdeményezésekre is, a magán perekre például, és a kettőnek az együttélését is megpróbáltuk harmonikusabbá tenni. Örülök annak, hogy a parlament egyetért ebbéli célkitűzésünkben. Egyébként pedig, elnök úr, a bizottság a hagyományokhoz hívem, rendelkezésre áll, és hogyha további információra van szüksége a képviselőknek, akkor szívesen segítünk. Itt és a parlamentben is, illetve később a tanácsával együttműködésben is mindent megtesz a bizottság, tehát azért, hogy a megold, egy lehetséges megoldást kidolgozzon, amennyiben az eredeti célkitűzéseknek ez a megoldás megfelel. Köszönöm. Muchas gracias, eh, señor. Köszönöm szépen, Schmidt úr, megköszönöm a észrevételét. Senki más nem kér szót. Recordarles eh, la agenda. Nézzük az ütemtervet. A módosítók beterjesztésének határideje, ahogy az Schwab úr elmondta, november 5-e. Ezeket a szakbizottságban november 25-én fogjuk megtárgyalni, és a szakbizottsági szavazás december 5-ére van kitűzve, ez lenne tehát az ütemterv ezzel a témával kapcsolatban. Következő napi rendi pontunk, 9-es pont. Mi időt nyertünk, ahhoz képest, ami itt van a napirenden. Az Európai Beruházási Bank 2012-es éves jelentéséről van szó, itt van körünkben Thijs Berman, a szocialisták részéről. Hogyha ez mindenkinek megfelel, akkor talán kezdjük el a napirend tárgyalását. Berman úr, kérem, hogy tartsa meg most a hozzászólását. Um, thank you, Chair. Um, uh, Nem most először kerül hozzám a beruházási bank kérdése. Az Európai Unió intézményrendszerének egyik fontos elemének tekintem. Nem csak a, az Európai Unió gazdaságának érintítése szempontjából, hanem a külső mandátumával az unión kívül is nagyon fontos szerepet tulajdonítok neki a fejlesztés politikában is. Ami a 2012 évi éves jelentést illeti, úgy érzem, hogy a munkahelyteremtés, az infrastruktúra fejlesztés, az erőforrás hatékonyság, a tudás alapú gazdaságra való átállás terén nagyon fontos lehet az EBB szerepe, 10 milliárd euróval megdupláztuk az alaptőkéjét, ami jó lépés volt. Ugyanakkor a, az EBB finanszírozásra jogosult projektek hiánya miatt a kihelyezések szintje nagyon Um, alacsony szintű. Az EBB-nek éppen ezért aktívabb uh, szerepet kellene játszania a saját hitelkihelyezés, tehát nem a közvetítőkön uh, keresztül történő hitelkihelyezés terén. A projektkötvényeket üdvözlöm, szeretném, hogyha ez folytatódna, még hogyha a saját kormányomnak nem is tetszik ez az ötlet annyira. Kedves kollégan, ne nevessen mellettem, a holland ellenzéki uh, itt mosolyog mellettem, belső holland viccen is foglalkozzanak vele. Activities should take place within the prudential practices uh, and with... Uh, Persze megfelelő uh, prudenciális szabályok betartásával kell mindennek történnie, például az adóparadicsomokra vonatkozó szabályok, illetve a könyviteli szabályok szigorú betartása mellett. Az átláthatóságot illetően um, az EBB-nél van egy a világbanktól átvett, majdnem hasonló nevű és igen hasonló felépítésű igazgatóság, ami uh, Compliance Director névre hallgat, amely pontosan a szabálykövetést szolgálná, ugyanakkor pont ennek az igazgatóságnak a munkája nem túl átlátható. Jó lenne, hogyha az éves jelentésben szerepelne egy fejezet, amely ennek az igazgatóságnak a tevékenységéről számol be részletesen. Ez az említett igazgatóság a beruházási banknál igen nehezen, vagy kevéssé e, tud részt venni a beruházási bank saját belső ülésein. Ezt furcsának tartom, szerintem az EBB igazgatóságának hozzáférést kell biztosítani olyan ülésekhez, amelyeket fontosnak tekint, ezért a Beruházási Bank igazgató tanácsát arra szólítanám fel, hogy az említett ellenőrzési igazgatóság tagjai számára, hivatalnokai számára biztosítsa a lehetőséget, hogy részt vegyenek a számuk az általuk fontosnak ítélt üléseken. Említettem a KKV-k teremtik a legtöbb munkahelyet Európában, éppen ezért eh, fontos lenne a KKV-k segítése finanszírozáson keresztül, ugyanakkor a KKV kevéssé ismerik az EBB ilyen lehetőségeit. Tegnap találkoztam eh, holland kis- és középvállalkozókkal, akiknek fogalmuk sem volt arról, hogy az Európai Beruházási Bank milyen segítséget eh, nyújthat. Éppen ezért felszólítjuk eh, a jelentéstervezetben, hogy az Európai Beruházási Bank és a közvetítő bankok tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy felvilágosít kampányt tartsanak a KKV-k irányában. Ez nem mehet, hogy a KKV-kat akarjuk segíteni, akik nem tudnak arról, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre. Ez ráadásul a fenntartható és, és működőképes és ezáltal finanszírozásra jogosult projektek hiányának problémájára is megoldást kínálnak. Köszönöm. Megköszönöm Tiszen úrnak a hozzászólását. Most Epink úr következik. Nem, nem, mégsem. Úgy látom. Szilvi Gulár is szót kér. Úgyhogy ő következik. Köszönöm. Skilakakis úr nevében szólok hozzá, aki ennek egy rövid megjegyzése, két rövid de nem mindösszesen. Angolul fogom mondani, mert angol küldte el ezeket nekem. Arra kérem, kérem a bankot, hogy évente jelentsen a KKV kapcsolatán agregált adatokkal a kifizetések mértékét, a megcélzott vállalatok számát, hozzáférését, szektor hozzáférését, egyéb adatait tartalmazva. Szeretnénk tehát jobban lebontott információt hozzáférhetően egy specifikus témára vonatkozó. Jó gondolat ez. Másodszorban azt szeretnénk, ha felvetnék a kérdést, a szakbizottságban megvitatandó, mi az alternatív terv akkor, hogyha a helyi bankok, olyan esetben a helyi bankok nem támogatják a projekteket, mert nincs elég forrásuk. Hogyan kell feloldani ezeket a helyzeteket, és mit terveznek javasolni? Mert hogy fontos téma ez, a déli dél-európai országokban. Minden tagállamban voltak éppen, azt hiszem. Köszönöm. Köszönöm, Szilvi. Most pedig most már tényleg Epping úr következik. Ismételtem. Ezzel is mutatja, hogy mennyi mindenhez ért. Tessék, Epping úr. Támogatom a legtöbb pontot, amit a jelentéstevő a hogy az EBB azért adjon hiteleket, főleg, hogy növekedést, munkahelyteremtés szolgáljon. Ezért a KKV-knak kell leginkább hiteleket adni ami a pilot projektbondok kötvényeket is illeti, ezeket rendszeresen felül kell vizsgálni, ezek gyakorlatát, hogy magán, ezáltal a magántőkét is bevonjuk a közlekedési, energetikai ICT projektekbe az is egyetértek, hogy a bank a due diligence körültekintésekkel elkerülje az adóelkerülést, hogy fel kell lépjen az agresszív adó tervezés ellen. Fel kell használja a szinergiát a regionális fejlesztési bankokkal, amelyek a hely, helyben működnek, és ezáltal meg kell osztják a költségeket és a kockázatokat is végül. Utolsóban azt kell hangsúlyozzuk, hogy a a bank rendszeresen átfogót jelentés legyen az Európai Parlamentnek tevékenységének kihatásairól a gazdaság jövekedésre és a munkahelyteremtésre az EU-ban és külföldön is és a gazdasági integráció miképpen valósul meg a szomszédságpolitiká által érintett és tagjelölt országokkal. Köszönöm. Köszönjük, Epping úr! Egy kultúr következik a zöldek részéről. Tessék. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük Tejsz, úgy értem Berman úr. Köszönjük a véleményt. Érdekes ez a vélemény, mert az ECR is támogatja, sőt a zöldek is. Gyanús, gyanús, valami gyanús van itt. Vagy tökéletes a jelentés. Ez nyilván a holland-belga légitársaság Tehát nyilván ez a belga-holland szövetség. Szilvi, pont ezt akartam mondani. Úgy tűnik, hogy amikor beruházásról beszélünk, akkor nincsenek itt az érintettek, de hát ez nyilván az euróválság miatt is van. Örülök annak, hogy a KKV-k szerepéről is szóltál. Ennek ezt támogatjuk, de szeretnénk kiegészíteni néhány dologgal a jelentést. Volt egy olyan állásfoglalása a parlamentnek, amely a tőke további emeléséről szól, ez nyilván hasznos lenne. Aztán energiapolitika, örülök annak, hogy a közösen finanszírozott projekteket említed, de véleményem szerint a nem megújuló energiaforrások esetében a különböző kölcsönök fokozatos kivonásáról is szólni kell. Aztán klímaváltozáshoz való klímaváltozással kapcsolatos kérdéseknek, ugye a beruházásnél baknak itt is van bizonyos szaktudása, itt is jól lenne kiegészíteni a véleményt. De általánosságban hadd mondjam azt, hogy szerintem ez egy nagyon jó vélemény, erős, véleményez. Körül, örülök Tysonnek a munkának, és az együttműködés elébe nézek. Nagy kár, hogy nem tudunk egymás ellen, nem tudunk megmérkőzni egymással a választások során. Jó lenne, hogyha egyikünk a munkáspárt vezetője lehetne, de azért majd még összeütközünk egyszer. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólást. Az a helyzet, hogy megelőztük saját magunkat. Még nem jött el annak az ideje, hogy belekezdjünk a következő napirendi ponthoz, rátérjük a következő napirendi pontra, ezért Langen úrnak adná meg a szót, de azt nem, ő nem kéri azt, úgy látom. Nem tudom, hogy ki szeretne hozzászólni, például a jelentéstevő. Igen, köszönöm. Örülök az észrevételeknek. Úgy tűnik, hogy mindannyian ugyanúgy gondolkodunk a beruházási bank fontosságáról, jelentőségéről, hiszen ez az anticiklikus hatékony fellépést ettől az intézménytől várjuk. Örülök, hogy a szakbizottság minden tagjét gondolkodik. Szilvi, azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a KKV-kkal kapcsolatos fellépés eredményeiről is kéne egy jelentés. A különböző teljesítményindikátorok, illetve hatástanulmány fontos lenne, tehát tudnunk kell, mi az, ami működik a KKV-kkel kapcsolatban, mi nem. Epping úr, egyetértünk, valóban folyamatosan felül kell vizsgálni azt, hogy a projektkötvények hogyan viselkednek, tehát nem lehet ezzel előrukkolni, figyelemmel is kell kísérni a dolgot. Aztán azt is említette, hogy az Európai Parlamentnek folyamatosan be kell számolni, ez nyilvánvalóan így van, egyetértek. És utolsó pont, azt pontosan ezt mondja ki, hogy az Európai Beruházási Banknak be kell arról számolni, hogy a parlamenti ajánlásokkal kapcsolatban milyen eredményeket ért el. Bász valóban a, szociál, a szociáldemokraták listáján nem tudunk együtt szerepelni, de azért még kérem ne temessel, itt vagyok. Energiapolitika. Örülök a modosítóknak, mert az én véleményemben bizony nagyon tömören kell fogalmazni, de örülnék az olyan módosítóknak, vagy örülök az olyan módosítóknak, amelyek arról szólnak, hogy a beruházási bank banki eszközként is működik, tehát a fenntartható gazdaság kialakításában ez sokat segít, és ugye a cél még messze van. Aztán klímaváltozás. Az erre vonatkozó intézkedések is ide tartoznak, de nyilván át kell állni a fenntartható gazdaságra, és remélem, hogy a módosítók ilyen értelműek lesznek majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megköszönjük Berman úrnak a hozzászólást, de ezt lezárjuk ezt a vitát. Ismertetném az ütemtervet. november 6-án jelen a módosítók beterjesztésének a határideje. A módosítókat november 25-én beszéljük meg, a szakbizottsági szavazás december 16-án. Aztán a Kokobu foglalkozik ezzel a kérdéssel valószínűleg januárban, és így februárban kerülhet majd a plenárisra. Ez tehát az ütemterv. Köszönöm a hozzászólásokat. Még mindig az a helyzet, hogy megelőztük magunkat, tehát a saját magunk előtt járunk. Egyébként itt van a körünkben Kutas úr, a következő jelentés, jelentés tevője, referálója, úgyhogy ha gondolják, akkor is kezdhetjük a tízes napirendi pontot az adózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere a szakbizottságok jelentéstevője Szabin Kutas a szocialisták részéről. Ha gondolják, akkor megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Szeretném említe, emlékeztetni a kollégáimat, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy az automatikus információcserét kiterjeszti a szadóhatóságok között, méghozzá az adó elkerülés eh, elleni harc részeként. Eh, bűvül azon kategóriák listája, amelyekre kiterjed az automatikus információcsere. Szerintem ez eh, megteremti az alapját annak, hogy az Európai Unió rendelkezzen a leghátfogóbb ilyen rendszerrel a világban. a Foreign Account Tax Compliance a FATCA értelmében az, az Amerikai Egyesült Államokkal is meg kell osztaniuk a bizonyos adatokat. Mik a fontos módosítások? Az egyik az adatvédelem terén, főként a 16-os 25-ös cikkre gondolok a 2011 per 16-os EU tanács irányelvben, amelyekkel mindenképpen összhangba kell hozni ezt a javaslatot és ez érzékeny különösen a közelmúltbeli nemzetközi fejleményekre való tekintettel további tisztázásra van szükség. Jó lenne, hogyha az Európai Bizottság harmadik országokkal tudna hasonló kétoldalú megállapodásokat kötni, a szabadkereskedő megállapodásokhoz hasonlóan, hogy ne a tagállamoknak kelljen ezt megtenniük az automatikus adatcserére vonatkozóan. Nagyon fontos kérdés a forrásokkal kapcsolatban. Nos, az irányelvet akkor lehet hatékonyan végrehajtani, hogyha minden tagállam megfelelő emberi technológiai és pénzügyi forrásokat mozgósít annak érdekében, hogy a 2015-től kezdődő automatikus csere eh, valóban működjön. Nagyon fontos a szankciókról is beszélnünk, bár elsősorban a nemzeti adóhatóságok közötti kapcsolatra és információ cserére vonatkozik főként az irányelv, ugyanakkor kötelező szankciókat is kell esetleg Eh, alkalmazzanak érdekében, hogy beszerezhessék ezeket az információkat. Lássuk most a módosítókat, amelyek a kollégáktól érkeztek. Nos, egyes módosító indítványok valóban javítottak a szövegen. Tavares, Elena Basescu and uh, Christian Currents. A kollégák által benyújtott módosítókkal egyetértek, vannak azonban amelyek eh, törölnék a bizottság eredeti eh, szövegének egy részét, főként az alapvető jogok tiszteletben tartására vonatkozóan, vagy amelyek csökkentenék azon kategóriák számát, amelyekre kiterjed az automatikus információcsere. A kompromisszumos módosítókon dolgozom, főként az 1-es, 3-as, 5-ös preambulum bekezdések tekintetében a hétvége előtt megpróbálom meg ezeket köröztetni. Ugyanakkor annyi különálló bekezdésből áll a tervezet, hogy a kompromisszumos módosítók száma bizony korlátozott. Az elnék előadók ülésének szükségét egyelőre nem látom, de hogyha a kollégák úgy szeretnék, akkor jövő héten Strasbourgon egy ilyenre sort keríthetünk. Most pedig érdeklődve várom a kollégák megjegyzéseit, és persze köszönöm Márkusz segítségét, majdnem elfelejtettem. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, George. A néppárt nevében Zverlovjaszka asszony kért szót. No, no está... Úgy tűnik nincs itt. Palabra la señora Goulart, que va... Akkor Goulart asszony következik az Alde nevében. Je suis igen. Úgy tűnik, hogy egy személyes zenekerre vagyok ma. Ole Schmidt nevében szólok most hozzá, és sajnos nem tud itt lenni, ezért felolvasom az angol elküldött megjegyzéseit. Fontosnak tartja, hogy van egy ilyen európai keret, fontos, hogy ezt kiteljesítsük, ezt az automatikus cserét minél több megállapodásra. Jó, hogy a FATKA modelljét követi, ez a 15-ös, 18-as, 33-as módosítókat illeti. Egyetértünk abban a kollégával, hogy az egyéni adatok és magánjellegű adatok védelmét maximálisan garantálni kell. Éppen ezért az ALDE frakció nevében, és ez a fontos információ igazán, az Európai Adatvédelmi Biztosnak is írtunk, az ő véleményét kértük ki. Miért? Azért, hogy felmérjük, hogy a bizottság javaslata érinti a személyes adatok védelmét, remélhetőleg minél hamarabb választ kapunk erre, és természetesen Schmidt úr várja a kompromisszumos módosítókat. Muchas gracias, Silvi. No sé si... Köszönjük, Silvi. Nem tudom, hogy Kutas úrnak van-e még mondandója? No. Nincs. Van. Köszönöm. Köszönöm, Ole tájékoztatását. Tudom, mi áll a kezdeményezésem mögött, meg a levél mögött. Attól tartok, hogy egy kicsit csúszásban vagyunk, és késleteti a témadoszi pályáját. Holott nagyon fontos, hogy felgyorsítsuk inkább ezt a folyamatot, de persze érdeklődéssel várom az anyagát. De mindazok a kérdések, amelyek az adatvédelemmel kapcsolatosak, szerintem lefedettek, és voltak éppen csak módosítják az eredeti irányelvet, a kezdeti irányelvet, amely igen erős adatvédelmi garanciákkal bírt már eleve. Úgyhogy nem az a célunk, hogy változtassunk az adatvédelmi rendelkezéseket. Nem tudom, a bizottság képviselő itt van-e, talán ők is Talán Oli, Oli asszisztense tájékoztatott arról, hogy Oli kapcsolatba lépett velük, és jövő hétre ígértek valamit. Tehát nem csúsz, nincs csúszásban a dolog, nem az a célunk, hogy késetjük a folyamatot, egyetértek az aggájával letekintetben. És osztom azt. Köszönöm. Megérkezett a zöldektől az elnékelentéstevő. tevő és Jászlövözka asszony is itt van. Ha gondolják, akkor megadom nekik a lehetőséget, hogy hozzászóljanak. Euh, Köszönöm, elnök úr. Rúj Tavares helyett vagyok itt, aki elnézést kér önöktől, hogy nem lehet itt. Én vagyok tehát ma a szóvivője, úgymond. Először is köszönjük az előadó munkáját. Um, a megjegyzéseim nagyon rövidek, gyorsak lesznek. Úgy érezzük, hogy ez a jelentés alapvetően jó irányba mutat, ahogy azt mondani szoktuk. Pozitívnak tartjuk azt, hogy kiterjesztené a a személyes vagyonra is az adatcsere kategóriákat. és a harmadik országokkal folytatott hogy kötött megállapodások tekintetében sokkal erősödik a rendszer. Még egy megjegyzést, ha megengednek. A fe, ami azokat a feltételeket illeti, mi szerint eh, a saját házunk táján kell először rendet rakni. Ausztria és Luxemburg eh, ragaszkodnak eh, ragaszkodnak a banktitok megőrzéséhez, fontos lenne, hogy a tanács éppen ezért egyszerű többségű döntést hozhasson ez ügyben. Muchas gracias. Köszönjük, megköszönjük a hozzászólását. Jászlav lesz, köszönjük. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam w imieniu... Köszönöm szépen, elnök úr. Kép... Nitrasz képviselőtársam nevében szeretnék felszólalni, és sajnos nem tudott eljönni ma, és azt szeretném elmondani, ő mit gondol az irányelv tervezetről. Beszélhetek a nevében, ugye? Hely, helytálló az az elgondolásom? Remek, akkor így teszek. Elnök úr, jelentéstevő úr, hölgyeim és uraim! elnézésüket kérem, hogy nem voltam jelen, nem vagyok jelen, ám egy külső ülésen kell részt vegyek az EPP bíró képviseletében, ezért nem lehetek a körükben. Ám szeretném megragadni az alkalmat, hogy megosszam önökkel gondolataimat a beterjesztett módosítók tárgyában. Többször kifejtettem már, amikor elkezdtük az irányelvben való munkát, hogy az Európai Bizottság javaslata jó irányba tett lépés. Az, hogy kiterjesszük a hatáját, az információcsere gyakorlata hatáját, az új tőkék, bevételek, mint az osztalékok és új típusú tőkebevételek területére az adóbeszedés hatékonyságát növeli, és általában megtakarítással járhat az adó igazgatásban, és a vállalatok részéről is hasznos lehet. Ám javítani kell ezt a projektet, és úgy gondolom, hogy több képviselőtársam osztja beli véleményemet. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre is, hogy nem vagyok az egyetlen, aki felvetette ezt a problémát. Azt, hogy bizonyos pontatlanságok, definíciós hiányosságok, jogi kategória beli hiányosságok vannak a bevétel és a tőke meghatározásában, amely akadályozhatja az információcsere hatékonyságát. Ezt a dolgot felvetette Ole Schmidt is aki kifejtette, hogy a definíciók pontatlansága azt is jelentheti, hogy az új módosítók hatája átfedésbe kerülhet. A más irányelvek eh, hatájával is, például a, a kamatbevételekre vonatkozó irányelvekkel. A hármas cikkben is érzékelhető, ez itt is egy értelmezési záradékra volna szükség, mert különben a végrehajtás nehézségbe ütközhet és azzal is egyetértek azok képviselőtársaimmal, akik ellenvetésekkel éltek a az adó információ hozzáférésének szabályozásával kapcsolatban egyes tagállamok ma nem áll rendelkezésre minden bevételi kategóriára és tőkedafinárra vonatkozó ö, információ, hogy azt a 8-as cikk első bekezdése megkövetelné. Jogi szempontból kell tehát vizsgálni ezt a kérdést bizonyos eljárásokban meg kell feleltetni az alkotmányos rendszerhez való igazodást is, hogy Astrid Luling is rámutatott. Az első eszmecsere körében támogattam jelentéstevünket, és azon igyekvését, hogy az Európai Bizottságot hatalmazzuk fel tárgyalási mandátummal harmadik országokkal kapcsolatban. Ám azt is be kell látni, hogy ezt nem minden tagállam támogatja ezt a elgondolást, és Ivo Strecek az ő módosítóiban kiutat jelöl ki egy kompromisszum irányába rendezendő ezt a kérdést. Egyes képviselők azt mondják, hogy mindez súszár késleltetheti a végrehajtást. Szerintem 2014. decemberre kéne kitenni a dátumot, és azért nem terjesztettem be ez irányú módosítót, mert az árnyékelődők megbeszélésen szeretném még ezt tovább formálni. És az is fontos persze, hogy ne kapkodjuk el a dolgot. Azok a módosítók, amelyek eddig beterjesztésre kerültek, nem annyira széttartóak. Hasonló célokat látszanak megjelölni, és ezért is remélem, hogy sikerül olyan kompromisszumokat létrehozni, amelyek nem késleltetik tovább a munkát. Jó kísérbrondás, senyor. Köszönöm. Kutas úr, lenne még mondod, hogy igen, de csak néhány szóban. Az elején azt mondtam, hogy nem igazán van szükség árnyékjelentéstevő ülésekre, de most már egyértelmű, hogyha hogy jövő héten az lenne a legjobb, hogyha rendeznék Strasbourgban egy jelentéstevő ülést, ezt Üzenem Mitras úrnak is, is, és akkor ott meg tudnánk egyezni abban, hogy merre induljunk, milyen módosítókra van szükség, és akkor talán kompromisszumokat is sikerül elérni, és ezzel mindenkit boldoggá tehetünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor a vita végére értünk. A szakbizottságban a szavazás november 4-én lesz. Ezzel azt hiszem, a napirend végére is értünk. Langen úr. Egy megjegyzésem volna a technikai felvetése. Ha hétfőn és csütörtökön lesz, ha jól látom, az Ekon szakbizottság ülések jelölve, amit egyébként helyén tartok, akkor a hétfői hétfő esti Strasburgi ülés ez kiesne. Felelőtlennek tartom azt, hogy jövő hétfőn 22 óra 30-ig 8 szavazást kell két szakbizottságban lefutatni, az ECO-ban és az ITRE-ben. Az ITRE-ben csak este 9-től indulhat a szavazás. És itt a frakció heteken üresen állnak a ter termek. Nekem nincs jelentésem, csak azért jöttem el, hogy lássam, hogy alakul ez, és ez bizony ö, felelőtlenség, hogy nem jönnek azok a képviselők se, akinek a jelentését napirendre tűzik. Tehát hétfőn este nagyon fontos témákat, témadosszéket kell megszavazni, egymás ütköznek, ezek itt meg rendelkezésre rengeteg idő, tér, itt van a nyak, hatalmas tátonganak a termek, és senki sem veszi ezt tudomásul. Vagy mondjunk le a Strasburgi hétfői esti szavazásokról, vagy ezen ülésekről mondjunk le. A kettő együtt nem megy. Muchas gracias por sus... Megköszönöm, Langen úr. Továbbítani fogjuk az elnök felé az elképzeléseit. 19 éve vagyok tagja az Econ szakbizottságnak. 19 éve. Nagyon sokat próbáltuk a, a munkát kiigazítani. Ám a pénzügyi piacra vonatkozó jogszabályokra eső szavazások hétfő este lesznek, amikor még sokan utaz, utaz, utaznak, és nincsenek ott, azt bizony hibának tartom. Köszönöm ezt a kiegészítést is. Megköszönöm gondolatait arról, hogy hogyan is kéne ideális körülmények között dolgoznunk, és továbbítom véleményét az elnök asszonynak. Mondtam már, hogy november 4-e lesz a szavazás a kutas ügyben, kutas jelentésben. Következő ülésünk október 21-én lesz azaz hétfőn Strasbourgban. Remélem mindenkivel találkozunk. Akkor a hétfői viszontlátásra engedjék meg, hogy egy kalapátítéssel zárjam az ülést.